cikk alapján a könnyű személy és haszongépjárművek kibocsátásaival kapcsolatosan. Jávor úr fog három percben beszélni. Yes, please. Please. Yes. Yeah, okay. Madam Chair, Commissioner, dear colleagues, Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Az ENVI szakbizottság neve, nevében szeretném ezt a kifogást az eljárási szabályzat 106-as cikke alapján a könnyű személy és haszongépjárművek kibocsátására vonatkozóan bemutatni. 430 ezer halál vezethető a kibocsátásra vissza évente miatt, és mintegy 400, 940 millió euró pluszköltség. Az NOx kiadás, kibocsátás egyebek között asztmát, tüdőrákot és légzőszervi megbetegedéseket környezeti károsodást, savasodást okoz egyebek mellett. A kibocsátás legalább 75 ezer halált okoz az Európai Unióban évedben. Az NOx városi környezetben való kibocsátása az, európai, az Euró 6-os rendelkezés értelmében 80 mg per kilométer lenne az úgynevezett normál használat mellett. A tervezett intézkedés a kifogás alapján, illetve amit kifogásolunk, az olyan kibocsátási követelményeket tartalmaz, amely a, a könnyű személy és haszongépjárművek kibocsátását próbálja korlátozni. A szakbizottság úgy gondolja, hogy a bizottság határozat tervezete de facto derogációt jelentene az alkalmazandó határértékekhez képest, és ez nem felel meg a 750 per 2007-es rendelkezés értelmének, és a 300 96 per 2005-ös rendelkezésnek is ellentmond. Az ENVI szakbizottság különösen kifogásolja a tervezetet, mert így a gépjárművek 165 eh, mg per kilométer kibocsátást eh, kibocsátási határértéket kellene csak, hogy betartsanak 2016. szeptemberétől, tehát négy évvel az Euró 6 hatályba lépését követően, ami 80 mg per kilométer tartalmazott. A ez a 16-szoros túllépés nem csak a jogszabály értelmét ássa alá, hanem megrengeti a szabályozó EU testületek hitelképességét is hitelességét is. A, egy új javaslatot szeretnénk benyújtani 2016. április 1-éig, amelyben a valós kibocsátási teszt értékeket próbálunk majd érvényesíteni, amelyel a kibocsátás ellenőrzési rendszerek működhetnek. Köszönöm. A bizottság nevében Biekovszka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EU-ban a kibocsátással kapcsolatos jogszabályról ma tárgyaltunk, nagyon hosszú ideje foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de a Volkswagen-nel kapcsolatos napi, napvilágra került információk sürgetővé tették ezt a kérdést. A döntés hatását kell megvizsgálnunk, és tudjuk, hogy a laboratóriumi tesztek nem megbízhatóak. Jelen pillanatban a dízelautók esetében 400 mg per kilométer az átlagos kibocsátás a valóságban. Ez négyszer, ötször magasabb, mint az Euró 6-os eh, eh, besorolású autóknak megengedett eh, mérték. Ezért módosítani kell a szabályozást, ez nagyon erős követeléseket tartalmazott. Elsők voltunk a világon, akik kibocsátási teszteket vezettek be valódi vezetési körülmények között valódi utakon. A megoldásunk a mostani mérési rendszereken teljesen módosít, és már nem lehet majd csalni a kibocsátási tesztekkel. A tagállamok kompromisszumra jutottak, és 168 mg per kilométerre csökkentenék jövő év szeptemberig a kibocsátásokat, utána 2020 januárjáig a határérték tovább csökkenne 120 mg per kilométerre. Pontosan tudjuk, hogy a bizottsági javaslat, az eredeti javaslatok sokkal ambiciózusabbak voltak, és sokszor elmondtam, hogy én szigorúbb konformitási tényezőt szerettem volna, de nem tudtuk meggyőzni erről a tagállamokat. Ugyanakkor, és ezt hangsúlyoznom kell, úgy gondolom, hogy ez a megállapodás jelentős előrelépés. Az emelék kibocsátásokat megfelezzük a jelenlegi helyzethez képest, és arra kényszerítjük az autóipart, hogy tisztábbá tegyék az autókat, és a közös környezetvédelmi célokat tiszteletben tartsák ezért minél hamarabb be kell vezetni az új szabályokat, és ezért kérjük az önök hozzájárulását is a bizottsági javaslathoz, amelynek a témája a valódi vezetési, kibocsátási tesztek bevezetése az EU-ban. De ezek a tesztek csak egy részét képezik a csomagnak. A lehető legnagyobb mértékben szeretnénk a kibocsátást csökkenteni, akár 80 mg per kilométerre is eh, hosszabb távon, hogyha a technológia ezt lehetővé teszi. Ezért egy éves felülvizsgálati záradékra teszünk javaslatot, ami azt jelenti, hogy 2020-tól kezdődően ki lehet igazítani a határértékeket, hogyha a technológia ilyen mértékben módosul. Ezért évente fel kell mérni a technológiát, eh, a valódi kibocsátásokat mérő technológiát, és hogyha pontos méré, pontosabb méréseket tesz lehetővé a technológia 2020 után, jogilag megvan a lehetősége, hogy tovább csökkentsük a határértékeket 80 mg-ra. Ez év végén már megkezdjük az ezzel kapcsolatos munkát, és ez lehetséges egy reális határidő hiszen gyártás előtt jóval korábban tervezik az autókat, ezért már most tervezés alatt állnak, fejlesztés alatt állnak a jövő évtizedek gépjárművei. Ezért lehetséges az, hogy a jelenlegi határértéknél sokkal alacsonyabbat célozunk meg a jövőre nézve. A csomag többi részére térve. A bizottság egy harmadik szabályozási csomagóra is javaslatot tesz majd az átláthatóság javítása érdekében. A konformitási tényezők minden járműnél megjelennek majd a konformitási bizonyít, a bizonyítványon. Továbbá arra is ígéretet teszek, hogy a típus engedélyezési rendszert tovább javítjuk, és jövő héten erre már javaslatot is teszek, a kollégium elé vitára borsítom, és biztonsági eljárásokra is javaslatot teszünk. A bizottságnak beavatkozási hatásköre lesz a kollektív tagállami intézkedésekkel kapcsolatosan, az információcserő és együttműködés a hatóságok között a tagállamokban. Ezt az eljárást is meg fogjuk erősíteni. Az áttekintés arra is rámutatott, hogy a tagállamok nem koordinált módon reagálnak, ezért szeretném arra rábírni a tagállamokat, hogy piaci felügyeletet folytassunk, és a piacra bocsátott járműveket ellenőrizni kell majd. Az engedélyezési rendszert is meg kell erősíteni, ami azt jelenti, hogy több minőségi vizsgálat lesz, jobb együttműködés és erősebb eszközök a szabályok érvényesítésére. Az állampolgárok bizalmát helyre kell állítani a típus engedélyezési rendszerben és az egész autóiparban, ahogy már többször elmondtuk ezért új típus engedélyezési és kibocsátás tesztelési szabályokra van szükség. Végül, de nem utolsó sorban néhány szót szeretnék szólni az EU 5 javaslatokról is. A tanács és a parlament felülvizsgálatot folytat az EU 5 jogszabályokkal kapcsolatosan, amihez kapcsolódik a valós tesztelési környezetben való vizsgálatokra vonatkozó szöveg is a bizottság hatásköreiről is szó van. A szándékunk az, hogy gyors és zökkenőmentes legyen a végrehajtás a jövőben. Szeretnénk önökkel együttműködni, és a tanácssal is, hogy egyensúlyt találjunk, egy kiegyensúlyozott megoldást. Célunk, hogy a e- környezetvédelmi célokat elérjük, és eltökétek vagyunk, hogy az intézményes egyensúlyt megtartsuk. Remélem, hogy a az önök számára is egyértelmű volt a kötelezettségvállalásom, és hogy átfogóan fogják vizsgálni ezt a kérdést. Az autógyártók, hogyha nem tartják be szabályokat, következményei lesznek ennek. A jogi rendszernek védenie kell a környezetet is és a fogyasztókat is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig kezdjük el a vitát. Először is uh, Ivo Belletnek adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves uh, biztos asszony, kedves kollégák, jó estét! Szeretnénk, hogyha a megfelelő és mielőbbi jogszabályjal és szabályozással a károsanyag kibocsátást csökkenteni tudnánk. Az Euró 6 szemben az autók most négyszer akkora mennyiséget bocsáthatnak ki. Ez egy olyan helyzet, amely véleményem szerint mindenképpen felülvizsgálatot érdemel, ezzel egyetértünk, és ezen változtatni kell. Az, hogy milyen autók tudnak majd valós körülmények között ezeknek a szabályoknak megfelelni, valóban az alapvetően annak az eljárásnak a tárgya, amelyről a biztos asszony is beszélt. A jogalkotási javaslattal rövid, rövid idő múlva kell valóban előállni, és meg kell nézni, nézni, hogy a nemzeti ellenőrzést hogyan lehet független, hatékony módon ebbe, ehhez igazítani. Utalnék a felhatalmazáson alapuló jogi aktusra és a végrehajtási aktusokra is. A parlament biztosítékokat szeretne kapni majd arra vonatkozóan, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusról lesz szó, nem pedig végrehajtási aktuson. Az utolsó pont pedig az, hogy az autógyártók pedig nem várnak, mindig előre menekülnek, a legokosabb technológiához igazítják az autókat. Köszönöm szépen. Um, Mr. Bellet, you have a blue card. Bellet úr, Eh, Szanyi úr két kár, eh, kékkártyás kérdést szeretne feltenni önnek. Szanyi úr? Ask your question. nagyon szépen köszönöm elnök asszony és képviselő úrnak is hogy elfogadja a kérdésemet. én magam is egyébként a környezetvédelmi bizottság tagjaként a szigortás és hát a szabályok betartása mellett vagyok de szeretném hogyha segtene képviselő úr annak a kérdésnek az eldöntésében hogy vajon a szabályok voltak túl szigorúak vagy pedig az ipar eh, eh, késedelmeskedik eh, a megfelelőséggel. köszönöm szépen. szanyi eh, beste collega! Eh, szanyi úr kedves kollégám tudom hogy ez egy releváns kérdés, de mégis a legfontosabb az, hogy a jelenlegi helyzetre vonatkozóan megfelelő következtetéseket vonjunk le a botrányok alapján, a helyzet alapján, és megpróbáljuk ebből a következtetéseinket, tehát, mint mondtam, megmondta. Először is um, a, a, kibocsátás anyagok, a kibocsátott káros anyagokat a lehető legalacsonyabb szintre kell vinni, és úgy gondolom, hogy az egyik következtetés az az legyen, hogy az ellenőrzés, a típus jóváhagyás szigorúbb legyen, független szervezetek végezzék ezt a munkát. Szerintem erre kellene figyelni, arra, hogy mi, mi volt, ami rossz volt. Szerintem ma az a legfontosabb, hogy minél gyorsabban a károsanyag kibocsátást, a nitrogén kibocsátást csökkentsük. Ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm. Belet úr, nagyon népszerű a hozzászólása Stász úr is feltenne egy kérdést. Elfogadja, Stász úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Belec úr, tulajdonképpen azt akarom megtudni, hogy mi lesz az állásfoglalások két hét múlva, amikor dönteni kell az népegészségügyet akarja elválasztani a frakciója, vagy a probléma valós megoldását és a bizottságtól igazi javaslatot akar-e. Most, hogyha nem emellett vála- döntenek, akkor azt fogják választani, hogy a 2007-es kibocsátások még magasabbra fognak emelkedni, 280 mg per kilométerre. Mit fog a frakciója tenni? ezt tehát a kérdésem. Köszönöm. Beletúr? Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Stász kollégának is a kérdést. Úgy gondolom először is a népegészségügyet kell szem előtt tartanunk. A biztos asszony is mondta, hogy az átlagos dízelautó dízelautóman a négyszeres károsanyag kibocsátással közlekedik, mint amit a jogszabályok előírnak. Másfél éven belül, és majd két arra még egy fél, múl, fél év múlva kétszer csökkenteni kell ezt a, a kibocsátási mennyiséget, és majd utána a károsanyag kibocsátás további lehetőségeit meg kell nézni. Meg kell nézni, hogy ma a valós körülmény, üzemi körülmények között mi a nitrogén kibocsátás, és hogyan lehet majd rövidtánon mindezt először jelentős mértékben csökkenteni, és utána a rákövetkező években továbbvinni. Köszönöm. Fent Bremt asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző hozzászólókkal ellentétben én nem érvelni szeretnék, hanem szere- örülök annak, hogy végre megvan az, ami előre viheti a munkát ezen a területen. Biztos hogy nincs sok idejük arra, hogy még jobb javaslatot nyújtsanak be, a mainál jobbat. Annak ellenére, hogy jó dolgok is szerepelnek ennen, a szándék is jó, de mégis sokkal ambiciózusabb javaslatot várunk. Nem szabad, elfogadhatatlan az, hogy a technikai eh, szakbizottság, vagy a műszaki szakbizottság például, vagy valamilyen műszaki szakértők arról döntenek, hogy az Euró 6-ot eh, eltörlik, és a tíz évvel ezelőtti normákat érvényesítik. Éppen ezért sokkal jobb javaslatra van szükség, amely megfelel a a tiszteletben tartja a konformitási, a megfelelési tényezőt. Tehát csak annyi ideje van, biztos asszony, hogy sokkal jobban kihegyezze a javaslatait. Köszönöm szépen, Görling asszony egy percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy jobb levegő minőséget szeretnénk látni, illetve a laboratóriumi teszteken alapuló jó, ö, típus jóváhagyást is végé, vég, ennek is véget kívánunk vetni, és valós tesztelési körülményeket akarunk. Természetesen a részletek még hiányoznak, azonban az októberi ülés az alapvető sarokköveket lefektette, és ez valós változást hozott. 2020-ra lesz egy 1,5 tizedes konformitási garancia, most a 80 mg-os kibocsátás nagyon meghaladjuk, többszörösen, ötszörösen. Hogy lehet ezt majd 120 mg-ra csökkenteni? Hiszen azok, akik a levegőszennyezés miatt légzési problémákkal küzdenek, jobbat érdemelnek, szeretnék, mind a tagállamoktól, mind pedig a bizottságtól határozottabb lépéseket tenni annak érdekében, hogy elérjük a célkitűzéseinket hiszen a jelenlegi rendszer csak késledelmeket hoz. És ez több ezer európai, több tízezer európai ember életét érinti, az egészségére káros hatással van. Amikor a konformitási faktorokhoz érünk, akkor nagyon fontos, hogy az intézményközi harc fölé kerekedjünk és valós eredményeket produkáljunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak is a hozzászólását. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy nem szabad, hogy szem előtt eh, tévesszük azt, hogy eh, mennyire eh, fontos ez a lakosság számára. Az emberek tiszta levegőt akarnak, és elegük van abból, hogy veszélyezteti őket az autóipar. Második dolog, a bizottság a jobb szabályozást abszolút prioritásnak tekinti. A, ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ez nem jobb szabályozás. Egyetlen egy hatástanulmány nem készült, és a tagállamok részéről senki sem tud erre a döntésre megfelelő és felelősségteljes politikát építeni. A tagállamok Brüsszelre mutogatnak, hogy ott születnek a döntések, pedig a tagállamoknak kell biztosítani azt, hogy a tiszta levegő, ami ma még nem valóság, végre elérhető legyen. A következő dolog a tiszta levegő alapvető joga az embereknek. A kérdésem biztos asszony az, hogy vajon az európai államok vezetői hogyan tudnak a polgárok számára tiszta levegőt csinálni, hogyha szennyező autók továbbra is közlekedhetnek a városokban. Hogy lehet ez, biztos asszony? Egy olyan város, mint London, ahol január 7-én a az, már január 7-én bemérték az, az év végéig a jogszabályok értelmében kibocsátható károsanyag mennyiséget. Január 7-én hogy lehet emellett tiszta levegőt biztosítani? Hollandiában 2000 15-ben az év szavát megválasztották, ami Sumo szoftver volt. Ez az a szó, amit az autóipar politikájára találtak ki, Sumo szoftver. És a tagállamok úgy gondolják, hogy a következő év ebből a szempontból, a politika csinálása szempontjából még nehezebb lesz, szumó politika lesz. Köszönöm szépen. Kéjanen asszony a következő másfél percben. Arvoisa puheenjohtaja, noin puolet EU-kansalaisista asuu kaupungeissa, joissa liikenne on suurin ilmanlaatuun vaikuttava tekijä. Köszönöm szépen a közlekedés nagymértékben felelős a légköri szennyeződésekért, és ez mintegy 430 ezer korai halás, halál esethez vezet évente. Ez azt jelenti, hogy amikor a levegő minőségéről beszélünk, akkor egy jelentős mértékű problémával állunk szembe. Meg kell néznünk hogy uh, hogyan lehetséges az, hogy az NOx kibocsátást nem kontrolláljuk. Ugye 80 mg a küszöb, de hát ezt akkor be kell tartani, és nem úgy kell kezdeni, hogy 168-ról beszélünk, aztán meg majd 120-ról, és így tovább. Nem. Kötelező érvényű határértékre van szükség, küszöbértékre van szükség, és ezeket megfelelő szabályokkal érvényesíteni is kell. Ezt a rendeletet mindenképpen felül kell vizsgálni. Nagyon remélem, remélem, hogy mintegy tíz éven belül abban a helyzetben leszünk, hogy azt mondhatjuk, hogy a, a nitrogén-dioxid kibocsátást sikerült megzabolázni, hiszen ennek a költségei óriásiak, több milliárd euróra, euróra rúgnak az egészségügyi károk miatt. Ezért azt kérem, hogy ambíciózusabban járjunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eichhout úr. Mike, yes. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, biztos asszony, hogy elmagyarázta még egyszer ezt a javaslatot. Egy kicsit csalódott vagyok, mert arra számítottam, hogy talán azt is megtudom, hogy milyen esetleges változásokat tartalmaz majd ez a javaslat. És, el, és biztos asszony, én öntől azt hallottam, hogy most már nem is lehetséges a változás. A tagállamok, akik nincsenek itt jelen, arra jutottak, hogy akár 168 mg per kilométer lehet 2019-ig a kibocsátás, és az 1,5-es konformitási tényező azt jelenti, hogy 80-ról 120-ra emeljük a normát, és ez is csak 2021-ben lép életbe, miközben 2007-ben társjogalkotóként úgy döntöttünk, hogy 2014-től 80-nak kell lennie a határértéknek. Ezt társjogalkotásban tettük így, és most technikai ülésen kimondják, hogy 120-ra emelkedhet ez az érték 2021-ig. Úgyhogy még ha az autóipar érdekeit veszük is figyelembe, akkor sem engedhetjük meg, hogy az társjogalkotó véleményét felülírja egy technikai bizottság. Az Opel a flamand hírek szerint 750-ről 200-ra levitte az értéket egy nap alatt egy szoftverváltoztatással, és most 2021-ig felvizeznek egy javaslatot, amiből, amiről 2007-ben döntöttünk a szociáldemokraták nagyon fontos kérdést tettek fel. Lesz-e vagy nem lesz új javaslat a konformitási tényezővel kapcsolatosan? Erre ma este válaszolnia kell. Köszönöm. Next speaker is Madam Köszönöm szépen. Evé asszony, egy percben. Sí, grazie, Presidente. Anche la delegazione italiana del Movimento 5 Stelle... Köszönöm szépen az ötcsillagos delegáció támogatja ezt a kifogást, hiszen csalással állunk szemben. Itt van az RDE program, amelyet ambiciózus intézkedésként vázoltak föl. Hát kár, hogy a valóságban egyáltalán nem ambiciózus, egyáltalán nem előrelépés, hiszen ez a csomag lehetővé teszi, hogy a gépjárművek többe, jóval több szennyezést okozzanak, mint a jelenlegi közösségi szintek. A gépjárműgyártóknak hét hosszú esztendő állt rendelkezésükre, hogy elfogadják a, a korlátokat, a kibocsátási korlátokat, és ennek eleget tegyenek. Ezt föl kell ismernünk, nem lehet tovább húzni az időt, megfelelő intézkedést kell javasolni a bizottságnak, amely, amely valóban a közegészségügyi kérdéseket szem előtt tartja. Ano, one minute. Darnándó asszony, egy percben. Nagyon szépen köszönöm, elnék asszony. Tisztelt kollégák! Hát igen, itt van egy kellemetlen szerződés. Egyrészt az Európai Bizottság jó ötlettel rukolt elő a könnyű gépjárművek kibocsátását illetően. Aztán a Volkswagen kapcsán azt láttuk, hogy óriási a kényszer, a gépjárműipar ezt terheli, és ez azt jelenti, hogy meg kell védenünk a kereskedelmi tevékenységünket, illetve ott van a munkanélküliség kérdése is. Aztán a bizottság lép, és úgy lép, hogy megkerüli az Európai Parlamentet. Szerintem az európai intézményeknek a bizalomra, az átláthatóságra és a felelősségteljes eljárásra kellene építeniük, de sajnos azt látjuk, hogy gazdasági háborút folytatunk, és ezért ellenezzük ezt a kifogást. Um, Líze kolléga, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Igaz, minden évben az Európai Bizottság adatai szerint is 400 ezeren halnak meg idejekorán a károsanyag kibocsátás miatt. Nagyon sok városban, településen az Európai Unióval meghatározott levegőtisztasági értékeket nehezen tudják csak betartani, illetve nem is tudják, éppen ezért az EPP frakció a károsanyagok csökkentéséről határozott. Ennek része az autók és a valós vezetési kibocsátásokra vonatkozóan szeretnénk határértékeket mondani. Ez elfogadhatatlan, hogy a laboratóriumi e, tesztkörülmények között bemért értékeknek semmi köze a valósághoz. De ez nem olyan egyszerűen megoldható kérdés. A környezeti szakbizottság többsége azt mondja, hogy nem elég szigorú a bizottsági javaslat, ezért utasítsuk el de én személyesen úgy gondolom, hogy jó oka is van annak, különösen azért, mert a GRO, a növekedésért felelős főigazgatóság is 1,6-1,2-es szigorúbb határértékeket javasol. De mi csak igent vagy nemet mondhatunk. És nagyon sok megbeszélésből tudom, akiket a miniszterek tanácsában résztvevő, elkötelezett környezetvédő miniszterektől is tudom, hogy nem csak egyszerűen szigorúbb szabályokat tudunk hozni, vagy javaslatokat, hanem az is lehet, hogy semmiféle eredményre nem jutunk. Éppen ezért olyan kompromisszumra van szükség, amely az embereknek, lakosságunknak, egészségnek segítséget jelent, de a tervezés a tervezést is biztosítja szigorúbb ellenőrzést, és már az utcán közlekedő járművek számára is szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz. A következő négy hétben ennek meg kell történnie. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Hróte úr. Köszönöm szépen. A német városok legalábbis az, ahonnan én jövök, jelentős problémával szembesül, hogyha a határértékek betartásáról van szó. Ezzel a javaslattal mit tudunk tenni? Olyan tényezők vannak, amik rontják a helyzetet. Az Euró 6-ból visszatértünk az Euró 5-re a jogalkotás kapcsán. Éppen ezért, ha lehet kompromisszumról szó, amiért azért keményen dolgozom én is, és amit kívánok, szeretnék, azt szeretnénk, hogyha a konformitási fraktor és a, a, az egyre rosszabbodást, az egyre rosszabb helyzetet előítélő tényezőket végre félretesszük. Mit várhatunk a 2007-27-es időszakra vonatkozóan? Vagy mi, biztos az, hogy mi a végső dátum, amit terveznek? Nem tartja -e veszélyesnek azt, hogy a levegőtisztasági határérték betartásánál a bizottságot is vádolhatjuk majd ugyanúgy, mint az endokrin struktúrákkal kapcsolatban. Nem gondolják-e, hogy van munkájuk, vagy pedig úgy, úgy látják, hogy ez itt most elegendő, amit itt megfogalmaztak. Hogyha veszik a fáradtságot, hogy önök idejönnek, tisztességtelenek tartom gyalázatnak, hogy a tanács nem jött el. Köszönöm szépen. Préccel úr a következő. Egy percben. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, a kéntagamú, a kéndioxidok kibocsátása, illetve annak csökkentése nyilvánvalóan olyan cél, amelyet minden előadó megfogalmazott. Ennek ellenére számos autóiparral kapcsolatos vádat is hallottunk, pedig nem az autóipar bűne az, hogy a szabályok olyanok, amilyenek, hogy a típusengedélyezés végül is a laboratóriumból származik, pedig az autók kimondottan ritkán járnak csak laboratóriumokban. Az autóipar nyomása az, ahogy nagyon sok előadó hangsúlyozta, tehát nem az autóipar, hanem a politika képtelensége, hogy az autóipar számára valósághoz közeli teszteket követeljen. Hogyha erre tudunk, ebben meg tudunk állapodni, hölgyeim és uraim, a jövőben, akkor úgy gondolom, hogy sikerül elérnünk valamit. De hogy Belet kollega helyesen mondta, amikor az intelligens autóiparról beszélt, az, és az intelligens EU bizottságot is kellene már tudnunk végre megemlítenünk. Köszönöm szépen. Torvalds úr a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni. A jogszabályalkotási eljárásban mi történik, hogyha ezt az eljárást pontosan a tisztviselők aknázzák alá? Ez nem az alapvető demokratikus elveknek az alásása? A bizottság most szeretné a régi megoldásokat használni, de ezek logikusan kifogytak a munícióból. Nem tudtuk elképzelni, hogy a Volkswagen képviselő eh, képes lett volna végrehajtani ezt a csalást, hogyha a bizottság jobban nagyobb figyelmet fordított volna erre. Ilyen mértékben ez a bizottság felelőssége is. Köszönöm szépen, Déli asszony. Tisztelt kollégák, eh, az októberi döntés botrányos azt látjuk, hogy a gépjármű gyártók számára lehetővé tesszük a szennyezést. 120 mg per kilométer a küszöbérték, és azt mondhatjuk, hogy megsértjük a megfelelő jogszabályalkotást, E, megfelelő szabályokat követelünk, azt akarjuk, hogy megvédjük az állampolgárok e, egészségét, illetve a közérdeket szolgáljuk. Nem a gépjármű iparnak kell kedveznünk, nem szabad az ágazat e, hazugságai előtt fejet hajtani, ehelyett a fogyasztókat, illetve a bolygót kellene szem előtt tartani. Botrányos ez a döntés, és ezt vissza kell utasítani, el kell utasítani már a következő hónaptól kezdve. Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő kontrollt vezessünk be, megfelelő ellenőrzést, megfelelő teszteket valós körülmények között, méghozzá lehetőleg gyorsabban. Mr. Jalk, one minute. Ja, úr, egy perc. Bocsánat, bocsánat. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, biztos asszony, a szeptemberi német gépjárműgyártó botrány jól rámutatott a helyzetre, hogy óriási a különbség a normák, illetve a realitás között. Én is osztom a, a szöveg megfogalmazóját, véleményét, hiszen óriási a közegészségügyi ár, illetve az, amit ezért fizetnünk kell, nem megfelelőek a normák, az érvényben levő normák, és azt látjuk, hogy megfelelő intézkedésekre van szükség, de csak tovább csavarjuk a, a, a csavart a két, már kétségbe ejtő helyzetben levő gépjármű iparon. Kimondhatjuk azt is, hogy ha a szennyezés csökkentése a különböző relokalizációval érvényesül, illetve egy bizonyos antiglobalizációs folyamattal, akkor egy olyan helyzet áll elő, amit még a környezetvédők sem akarnak. Grosztett? Grosztett asszony. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Valóban mindannyian elismerjük azt, hogy a gépjármű iparnak határozott erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szennyezőanyag kibocsátást, illetve az NOx-et csökkentse. A jelenlegi laboratóriumi tesztekből hiányzott az átláthatóság, ezek nem elfogadhatóak, hiszen az állampolgároknak tudniuk kell az igazságot a, a levegő minőségét illetően, amelyet belélegeznek. Ezért megfelelő tesztekre van szükség valós körülmények között, és ezt kötelezővé kell tenni minden eh, gépjárműiparban dolgozó számára, és ez egy hatalmas előrelépés. Én ellenzem ezt a kifogást, Azért, mert a bizottsági javaslat nagy mértékben késleltetné azt, hogy megfelelőbb teszteket vezessünk be, mint a jelenlegi rendszer. Ez pedig azt jelenti, hogy felelősek vagyunk a környezetvédelmi kérdésekért, megfelelő teszteket kell bevezetnünk az európai állampolgárok egészségének védelme, illetve a gépjárműipar életképésének megőrzése között kell valahogy egy, egyensúlyt találni. A kifogás nem biztosít azonnali megoldást, és nem ad megfelelő elképzelést a jövőre nézve. Nagyon fontos, hogy határozottabban fellépjünk a kibocsátás csökkentése érdekében, de ezt nem lehet úgy megtenni, hogy egy ilyen, ö, egy ilyen helyzetet állítunk elő. Bizalmi kérdésről van szó, és meg kell találnunk, vissza kell építenünk ezt a bizalmat az állampolgáromokban, a gépjármű, és ezért azt várjuk a bizottságtól, hogy határozott intézkedéseket hozzon, és jobban lehessen ellenőrizni ezen teszteknek az életbe léptetését. Köszönöm szépen, Dali asszony. Egy percben. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony, kollégák! Néha felmerül bennem, hogy milyen világban élünk, talán két külön bolygón. Kilenc évvel ezelőtt erről a témáról döntöttünk, és a jogszabályt elfogadtuk. Most egy technikai bizottság, amely állítólag szakértőkből áll, mindezt felülírta. És azt mondta, hogy a 9 évvel ezelőtt eldöntött határértéket jóval meg lehet haladni. 9 évvel ezelőtt nem technikai, hanem politikai döntés történt. Az állampolgárok és a gyermekeink jólétéről kell gondoskodnunk. Az európai vezetőket kérdezem, hogy el tudják-e fogadni, hogy 2020-ig kétszerese legyen a korábban eldöntött határértéknek a kibocsátás. Véleményem szerint nem most kellene beadni a derekunkat a lobbiknak. Kilenc év több mint elég volt az önszabályozáshoz az autóiparnak. Miért kellett ennek megtörténni, és milyen garanciák léteznek jelen pillanatban? Kramer úr, egy percben. Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Elnök asszony, kedves kollégák! Évek óta tudjuk, hogy sumákolnak, csalnak, hazudnak. Megmondtuk a bizottságnak, megmondtuk a tagállamoknak, mégsem történt semmi. Ez nem a technika kérdése, megvan már a technológia rá, egyszerűen a pénzről van itt szó, e, amit meg akarnak e, takarítani. Pontosan ezeknél a járműveknél nagyon sok országban jelentős támogatások vannak, és ennek ellenére e, ez a helyzet. Németországban egy liter dízel 18 centtel olcsóbb, mint a benzin, és 2019-ben 2012-ben ez még eh, magasabb volt. Mikor eh, lesz itt változás? Ebbe az irányba kell menni. Az őszinte nem szabad, hogy egyben buta is legyen. Eh, nem mindenki csalt, hazudott és sumákolt. Voltak olyanok, akik valóban így jártak el, de nem őke, de őket kell őket kell megbüntetni, nem pedig az őszintéket, az egyeneseket. A hat, azokat kell megbüntetni, akik a határértékeket eh, nem fogadták el, és a bizottság javaslatát vissza kell vonni. Köszönöm szépen, Schwab úr, másfél percen. Elnök asszony, szeretném hangsúlyozni azt, hogy senki sem kérdőjelezi meg a nitrogénoxidok kibocsátásának kérdését, de célorientáltan kell ezt megcsinálni. Nem kárpotlásról van szó, az előttem szólónak üzenem ezt, hanem eh, persze ez fontos téma, hanem arról van szó, hogy a bizottság javaslata a végrehajtó, illetve ezt a végrehajtási aktust elfogadjuk-e, vagy elutasítjuk. Legyünk reálisak, hogyha elutasítjuk, ahogy ön javasolja, akkor nem, attól nem lesz jobb a környezet, és fennáll a veszély annak, hogy a következő jogi aktus még később jön. Úgyhogy tulajdonképpen önnek azt kellene elmondani, hogy miért akarja vállalni a kockázatot, nem pedig azt, hogy miért nem tartja megfelelőnek ezt a rendelkezést. Úgyhogy szeretném, ha végig gondolná, hogy mégsem, nem tudnám mégis csatlakozni hozzá. Mi is azt akarjuk, hogy ne az egyenes, az őszinte legyen a bolond. Mi is azt akarjuk, hogy a szabályokat betartsák, és egy sor olyan javítási lehetőség van, amit meg kell valósítani. De kedves kollégák, és biztos hogy sajnos nem csak a személyautóknak az engedélyezésnél, hanem egy sor egyéb területen is a piacfelügyeletet igazítani kell a modern lehetőségekhez. A tagállamok együttműködését javítani kell, nem csak, hogy az autó lakosok legyenek biztonságban, hanem a környezet. És az EPP frakció ezért harcol, és nem csak a, a személyautó ellenőrzés, illetve a gépjármű ellenőrzés terén olyan megoldást kell biztos asszony találni, ahol a végrehajtási aktus elfogadható, más területeknél pedig lehetőséget biztosít a mindenünk számára kötelező érvényű célok elérésére. Szeretném, hogy a kollégákat arra kérni, hogy fogadják el ezt a végrehajtási aktust. Uh, Köszönöm szépen, Denz úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a bizottság, amelynek a döntéséről beszélünk ma, ugyanazon a napon döntött, amikor a parlament nagyon egyértelműen állást foglalt ambiciózus uh, célszámok mellett. Ezt most technikai változásként próbálják eladni, pedig politikai a változás. A szennyezett levegő gyilkol mostanában értjük csak meg, hogy mennyire igaz ez. 2007 óta tudjuk, hogy eltérés van a laboratóriumi tesztek és a valódi kibocsátások között, még eh, a bizottság is elismerte ezt 2011-ben. Nem alakulhat ki olyan helyzet, hogy az első jelentések után egy évtizeddel ilyen késedelmet kell, hogy elszenvedjen a kibocsátás csökkentés olyan normákhoz képest, amelyet egyébként a bizottság és a parlament már eldöntött korábban. A bizottságnak mondom, zárt ajtók mögött nem hozhatnak utolsó pillanatban döntés, hanem végig kell vinni a jogszabályalkotási folyamaton, a parlament elszámoltathatósága miatt a parlament jóváhagyását is ki kell kérni. Köszönöm, Vandenkamp úr, másfél percben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nem a körül kell, hogy forogjunk, hogy 2015 az rossz év volt az európai autóipar számára a fogyasztók és a hatóságok joga az, hogy tisztességes információt kapjanak és tiszta levegőben éljenek. A központi kérdés ma este számomra az, hogy hogyan tudjuk ezt a következő években megoldani. Kollégáim, Belet és Lize kollégák az EPP eh, követelését, célját is vázolták. Mi egy szigorú időbeosztást eh, szeretnénk, amelyel a, a nitrogén kibocsátást csökkenteni lehet, károsanyag kibocsátást. A második dolog pedig az, hogy a nemzeti teszt intézmények és típus engedélyezési helyekkel kapcsolatban is sok munka vár még ránk. Egy világos menetrendet kell a biztos asszonynak számunkra konkrét lépésekkel vázolnia. El tudom képzelni azt, hogy az azon az oldalon ülő kollégák elveszítették a türelmüket. Ezt megértem, de mégis most van lehetőség arra, hogy dolgozzunk. Új inspirációt adhat a Top 21 is, és a kollégáknak is üzenem, hogy a TTIP is tulajdonképpen lehetőséget ad az Egyesült Államokban, ugyan, de nem Európában még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, biztos asszony, azt hiszem, hogy a labda az önök tér felén van, ezt meg kell, hogy mondjuk a bizottság felel azért, hogy végrehajtóként ezt a problémát, és ez bizonyíthatóan probléma, tisztességes megoldással feloldja vitathatatlan, amit a műszaki vagy szakértői bizottság mondott, és az is, amit ön beterjesztett. Elfogadhatatlan ez, a, ezt nem kell tovább részletezni. Azt szeretném tudni, Bienkowska asszony, igazából két konkrét kérdésem van, tehát a következőt szeretném tudni. A Real Drive Emission elvét a típusengedélyezés átdolgozásánál, amit e hónap végén akar benyújtani, beveszi-e vagy sem, igen vagy nem. A második pedig, hogy az önök szervezete, tehát a bizottság vajon miért hagyta ki figyelmen kívül a nemzeti központoknak az utalásait, figyelmeztetéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gardini asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez a vita, amelyet a házban folytatunk, összehoz minket, hiszen ugyanabban az irányban gondolkodunk, azon, hogy javítsuk a levegő minőségét. Az elmúlt néhány évtizedben jelentősen javult az európai városok légminősége, de még nem tettünk eleget, ezen még dolgozni kell. Össze kell hangolnunk az ökológia és az ökonomia, vagyis a gazdaság és a környezetvédelem érdekeit, ahogyan egy olasz író néhány nappal ezelőtt egy cikkében megfogalmazta. Sokszor az ökológiai gondolkodás káros is az egészségünkre, hiszen sokan beszélnek arról, hogy a jó minőségű air bará- levegő baráta, és mégis egyre másra önellentmondásba hajszolják magukat. Évek óta késedelmeskedik ez a szabályozás. Kérdés, hogy mi lesz az eredménye, ha emellett az intézkedés mellett szavazunk. Most jelentős kibocsátás csökkentésről beszélünk az NOx-ről, amely a súlyos betegségek korai elhatározás egyik legfontosabb oka, ezért a végrehajtás intézkedésre igennel kell szavaznunk, és segítenünk kell az iparágaknak, hogy jobb technológiákat fejlesztenek ki. Köszönöm szépen, Polocsi úr, egy percben. Elnök asszony, szeretném, hogyha a tanácsnak közvetítené haragunkat, mivel a tanács nincs is jelen egy ilyen fontos vitán, sokkal nagyobb tiszteletben kellene tartaniuk a parlament vitáit. Ez az üzenetünk. Ami pedig az NOx laboratóriumi eredményeket illeti, ezek háromszor alacsonyabbak, mint a valós kibocsátások. Incredibile scandalo Volkswagen. Nem hallgathatjuk el ezeket a számokat az állampolgárok előtt. Nem arról van szó, hogy meg akarjuk folytani az autóipart. 2007-ben a parlamentben a 80 mg per kilométer határértéket fogadtuk el. Hogy lehet, hogy 15 év alatt 180, 168-ra kell ezt felemelnünk 2020-ig. Ez igazából nem jelent más, mint hogy a homokba dugjuk a fejünket. Ayuso asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, kedves kollégák, mindannyian szeretnénk, hogyha jobb lenne a környezet állapota és az a levegő minőség, de hogyha elutasítjuk ezt a döntést, akkor ennek ellenébe teszünk. Elveszítjük az értékes időt, hogy a városok levegőminőségét javítani tudjuk, és megakadályozzuk a bizottságot abban, hogy évről évre szigorítsa az előírásokat. Itt az Euro 5-6 besorolású autók laboratóriumi feltételek mellett mért kibocsátásairól van szó, de valódi körülmények között többszörös a kibocsátás, ezért most négyszeres a konformitási tényező a 2,1-es 2016-ra és 2020-ra 1,5-re kell csökkenteni ezt a számot. Ez a legjobb megoldás, amit most el tudunk képzelni, ezt nem szabad elutasítanunk. Valódi körülmények között ennél pontosabban nem tudják mérni a kibocsátásokat. Reméljük, hogy a technológia a jövőben pontosabb mérést lehet, tesz majd lehetővé. Szeretnénk, hogy ez 100% lenne, de ez nem így van a valóságban. Ezért, hogyha ezt a rendeletet elutasítjuk, akkor további két-három évre legalább tovább kitoljuk ezeknek a szabályoknak az érvényesülését, Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Mondjuk azt, amit teszünk, és tegyünk azt, amit mondunk, így lehet megőrizni a bizalmat. A COP 21-et követően, illetve az ambiciózus célkitűzéseket követően hogyan nézzünk szembe az Európai Bizottsággal, az Euró 5-6-os jogszabályokkal. Azt látjuk, hogy a gépjárműipar a címlapokra került, hiszen most jóval nagyobb szennyezési értékeket mutatnak valós körülmények között, mint a tesztelésen, a laboratóriumi tesztelésen. Azt látjuk, hogy egyáltalán nem bírnak már, a lakosság már nem bír megbírkozni egy ilyen szintű szennyezéssel. Ez azt jelenti, hogy valós körülmények között kell tesztelni a gépjárműveket, és nem szabad a értéket csökkenteni. Ami a környezetvédelmi minisztereket illeti, a végrehajtási aktus felülvizsgálatát hagyták jóvá, és így megvan annak a lehetősége, hogy egy jobb kompromisszum szülessen, az európai normákat tiszteletben tartsuk. Lehetőségünk nyílik majd arra februárban, hogy a szavazatunkkal megmutatjuk, hogy valóban a, azt tesszük, amit beszélünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Ebben a vitában a következő kérdést kell feltennünk. Tovább visz minket ez a döntés, vagy pedig visszalépés ez a kibocsátás csökkentésben? A bizottság megígérte, hogy világosabb intézkedéscsomaggal jön vissza ehhez a házhoz, és hogy lesznek garanciák arra, hogy a végső célunkat elérjük, amiben mindig, mindannyian egyet értünk, hogy a nitrogéndiokszid kibocsátást valóban csökkenteni tudjuk. Ehhez éberség kell, a felügyeleti, felülvizsgálati záradékok pontosan erről szólnak. Legyünk igényesek, legyenek nagy követeléseink a, az iparággal szemben, de ebben következetesnek kell lennünk, hiszen ha kudarcot vallunk, akkor akkor kutatott vallunk a az állampolgárokkal szemben katalánul új évkor egészséget és munkát, munkát kívánunk, és hiszünk a zöld növekedésben, és szeretnénk, hogyha nagy hozzáadott értékű munkahelyek teremtődnének Európában. A Párizsi konferencián megmutattuk, hogy milyen Európát akarunk. Túl későn érkezünk oda, és túl rosszul, hogyha tovább húzzuk az időt ezzel a vitával. Mindannyian szeretnénk ehhez az Európához elérni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos asszony. Madame uh, asszony, egy percben. Er köszönöm szépen, elnök asszony, teljesen egyetértek Tudjuk, hogy a laboratóriumi tesztek eh, nem a pontos kibocsátást mérik, de teljesen elfogadhatatlan, hogy ez a változás a tesztelésben magasabb eh, szintű eh, nitrogéndiokszid kibocsátást tegyen lehetővé. Ez teljesen kontraproduktív. Például a légiközlekedési csomag nak is az a célkitűzése, hogy csökkenjenek a kibocsátások. Tudjuk, hogy milyen sokan halnak meg idő előtt a levegőszennyezés miatt. A javaslat ellen vagyunk, tiltakozunk, mert a levegő minőségét nem javítja. Biztos asszony, ennél jobbra is képes a bizottság, olyan javaslatot szeretnénk, amely hatékony tesztelési rendszert hoz létre. Köszönöm. Uh, Frau Kommissarin, Frau Präsidentin, meine liebe Kollegen. Biztos asszony, elnök asszony, kedves kollégák. Kalandos egy vita ez itt megállapodtunk határértékekben. Mindenki tudta, hogy ezeket majd mérik a próbaüzemben, de nem a valós üzemmódban. Aztán jött ez a VW botrány, és a bizottság folyamatosan azon dolgozott, hogy egy új teszteljárást találjon, ami jobb, ami a reális, a valós üzemmódot is méri. Egy olyan javaslatot állítottak össze, amelyet egyeztetett a tagállamokkal, nagyon gyorsan reagáltak. Tulajdonképpen meg kell dicsérni a bizottságot, ezért ehelyett viszont csak veszekszünk vele. Pedig úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, most a valós tesztüzemű eljárást tudjuk majd elindítani, mindenki ezt akarta, mindenki erről beszélt, e, műszaki értelemben észszerű és megvalósítható értékek mellett igen gyorsan a tulajdonképpeni felelősek, a felelősök azok, akik az európai polgárok egészségét kifogásolják, az igazi felelősök az egészség romlása eh, szempontjából azok lesznek, akik a bizottság és a tanácsnak ezt a javaslatát eh, elutasít. Éveken keresztül sokkal rosszabb értékek lenne, lenne, lesznek majd, vagy lennének enélkül az utcákon. Azok, akik eh, beszállnak a csónakba, azok a minőségjavításhoz járulnak hozzá. Persze nem úgy, ahogy álmodták adott esetben valamikor, de mégis fokozatosan a bizottság jelezte is, hogy tovább lehet ezt majd fejleszteni. Úgyhogy fiúk, lányok, gyakorlatiasan választ döntsetek, ne pedig táncoljatok jobbra-balra. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Akkor most a spontán felszólalások következnek. Sajter eh, asszony következik. Dank u wel. Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani a, kollégáknak, hogy én is a megoldásért dolgozok, de azt kérdezem, hogy az Európai Bizottság és a tanács vajon tudja jelezni azt, hogy ez az óriási konformitási e, tényező, az fifty os és a 110%-os túllépés, ez most e, jogi értelemben tartható-e? E, a jogi, jogi szakát, tan, szaktanácsadóink és a mi tanácsadóink is ezt mondják, hogy ez tarthatatlan jogi értelemben. A 30% sem biztos, hogy jobb lesz. A maximális eltérést a PENC kibocsátási rendszer mérésénél már a gyakorlati eltérést meghatározták, és az első bizottsági javaslatban ez benne is volt. Azt meg is védték, megfizethető katalizátorokat javasoltak az európai autókoncernek, koncerneket a környezeti bonyodalmak megoldására vonatkozóan plusz katalizátorok beépítésére köz, kötelezték, a Volkswagen-nél is Matthias ez volt. Miért nem lehet akkor most itt Európában ugyanezt megvalósítanunk? Azt hallottam, hogy a bizottság azt szeretné, hogyha fenntartható és példaértékű lenne az európai ipar. Legyünk akkor ennél a, a javaslatnál is járjunk el így. Ebben a formában nem tudom támogatni. A spontán felszólalásokban csak egy percet tudok mindenkinek adni, mert most is kicsúsztunk az időből. Kérem, hogy, hogy tartsák be az időkorlátokat, Branko López úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Volkswagenről szóló beszámolók nagyon nehéz helyzetbe hozták az autóipart. Európa vezető helyzetben volt Spanyolországban, és nagyon fontos iparág, az autóipar, két millió munkahely függ tőle. Nagyon fontos, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek arra vezetnek, hogy meg tudjuk tartani vezető szerepünket az autóiparban, meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, az ellenőrzés következetes lesz, tudjuk védeni a fogyasztók érdekeit és a környezetet. Valós forgalmi környezetben kell mérni a kibocsátásokat. Ez nem csak jogi kötelezettség, hanem az állampolgárok felé járó kötelezettség is. Köszönöm. Thank you. Mr. Polchak. Polchak következik. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, elnök asszony. Én is nagyon értékelem az itteni egyhangúságot, de nem szeretném, Szerintem nem jó az, hogy a tanács nem jelent meg a mai napon, ez nem volt egy őszinte fellépés. Azt látjuk, hogy a laboratóriumot tesztek nem a valóságot tükrözik, mégis alkalmazzák ezeket. Pedig a teszteknek a lényege az, hogy valós körülményeket teszteljenek, vizsgáljanak. Ez egy kudarc, mindemellett értékelem a bizottság megközelítését, és azt gondolom, hogy nem lenne a produktív az, hogyha, hogyha ezt a javaslatot visszautasítanánk. Természetesen én is a jobb levegő minőség mellett öröklencsen. Grátini asszony. Biztos asszony, valóban az első dolog, amit meg kell, hogy mondjam, hogy feltűnik, hogy nincs itt a tanács. Pedig azonosak az érdekeink, és jó lenne, hogyha mindannyian ott lennénk a tárgyalásoknál. A kollégáim helyesen mondják, hogy javítani kell a levegő minőségét, nem csak az autóiparra vonatkozóan van bennem némi vonakodás, mert ha elutasítjuk most a bizottság javaslatát, akkor a Real Driving Emission Testing elutasításra kerül, és ez azt jelenteni, hogy halogatnánk a megoldást ez a, ez a halogatás nem hiszem, hogy a fogyasztók érdekében állna. Nem ez a megoldás. Úgyhogy eh, emiatt van bennem ez a vonakodás. Gondoljuk meg jól, mielőtt elfogadnánk ezt eh, a javaslatot, javítsa a paramétereket a bizottság. Köszönöm. Ja, thank you well, uh, voorzitter. Köz, Hrapen kollega, köszönöm szépen, elnök asszony. Na, A kollégák hangsúlyozták, hogy a, a tényfeltáró zsurnalisztika milyen uh, hasznos, és a, a az upgrade-eléssel kiigazítsák a különböző technológiákat. A hivatalos ellenőrző intézményeknek kell ezt megtenni. Az átláthatóság érdekében a fogyasztót komolyan kell venni. Fogyasztóknak választania kell egy nagyobb erővel rendelkező, vagy tartósabb autó, vagy pedig a biztonságosabb és egészségesebb autó között. Én, én tudom, hogy mit választok, az egészségesebbet. Az autókonstruktőrök nem szabad, hogy viccet csináljanak az emberekből. Kötelező, kötelező kötelességünk, hogy a bizottságtól az emberek érdekében több ambíciót követeljünk, várjunk el. Köszönöm szépen, itt befejezem, hiszen olyan sok a kérés, ami már nem fél bele az időnkbe. Megadom a szót az Enviszakbizottság nevében Jávor úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, biztos asszony, ebből a vitából ma este arra a következtetése jutottam, hogy nagyjából szakmailag abban megegyezhetünk, hogy a konformitási tényező, amit a bizottság javasol, nem reális. Valóságos vicc, még a bizottság is úgy gondolja, hogy ez nem elégséges ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Sokat beszélnek a késlekedésről, de legyünk őszintők, 2019-ben lépne hatályba a rendelet, tehát időnk van, tudjuk még módosítani, javítani, hogy jobb legyen ez a szabályozás, és jobban védje az állampolgárokat és a környezetet. Hogy őszinte legyek, ez a megközelítés, hogy ez a javaslat, veszik, nem veszik, nem, kapnak mást, így viselkedik a parlamenttel a bizottság, én ezt nem tartom demokratikus döntéshozatali eljárásnak. Én azt kérném mindenkitől, hogy támogassák ezt az ellenvetést, ezt a kifogást, és kérjük a bizottságot és a tanácsot, hogy üljenek vissza a tervezőasztalhoz, és álmodják újra ezt a javaslatot, és legyenek felelősséggel az európai állampolgárok felé. Köszönöm szépen! Bienkowska asszony. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Nagyon köszönöm a elhangzott véleményeket, megjegyzéseket, hozzájárulásokat, teljes mértékben tiszteletben tartom az aggájaikat, meg is értem azokat. A legfontosabb kérdésre szeretnék visszatérni. Ismét hangsúlyoznám, hogy az Európai Bizottság nem hagyott figyelmen kívül semmilyen jelzést, sem 2006-ban, amikor az Euro 5-6 programon dolgoztunk, annak érdekében, hogy csökkentsük a kibocsátást, de ez akkor a laboratóriumú tesztekre vonatkozott, és ezt hangsúlyozni kell. 2011-ben és 2012-ben sem, akkor a GRC-ről volt szó, amely először mutatta, hogy a valós kibocsátással probléma van. Most pedig, ami a pozitívumokat illeti, természetesen értem az aggájaikat. Egy pozitív szavazással kell lezárnunk ezt a folyamatot nem tudunk semmilyen új javaslattal előrukolni a konformitási tényezők tekintetében. Először is azért, mert a tagállamok nem fogják megváltoztatni a véleményüket, másodszorban pedig azért, mert nagyon elhúzná az egész folyamatot. Hogy egyértelműen fogalmazzak, nem lennének szabályok érvényben, 2017-ben megmaradna a státuszkó, ez pedig azt jelenti, hogy a jelenlegi ö, helyzet lenne érvényben, valós körülmények között a kibocsátás az elfogadott, a mai, tehát az elfogadottnak négy-ötszöröse lenne. Ez a visszautasítás azt mutatná, vagy oda vezetne bennünket, hogy 2017-ben nem lennének szabályok érvényben, és akkor majd el kell magyaráznunk, hogy miért van 500 mg-os NOx kibocsátás kilométerenként, és miért nem tudtuk ezt 168 mg per kilométerre csökkenteni. Szeretnék egy kiutat vázolni, anélkül, hogy új javaslatot adnánk be a konformitási tényezőket illetően. A bizottság a következő hónapra egy nyilatkozatot tud kialakítani, tehát ez lehetséges a mai vita fényében, és így a második konformitási faktor tekintetében a revíziós klauzulát aktiválhatnánk a következő időszakban. Tehát ez ez tulajdonképpen azt jelenteni, hogy, hogy használjuk a második konformitási, konformitási tényezőt. A második javaslat pedig az, hogy valós teszteket hajtsanak végre. Tehát anélkül, hogy új javaslat lenne a konformitási tényező tekintetében, ezt a két javaslatot többet tudjuk nyújtani, és nagyon remélem, hogy ennek fényében esetleg pozitívan szavaznak majd a következő két-három héten belül a valós tesztelési körülményeket illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és ezzel lezárom a mostani vitát. Februárban fogunk szavazni erről a témáról. Most pedig. Um, Köszönöm, elnök asszony, meghallgattuk a biztos asszonyt, aki néhány kötelezettségvállalást tett a jövőre nézve, de az a döntés, amit az RDE-vel kapcsolatosan hoznak, ez tanácsi és bizottsági javaslat. A tanácsi kötelezettségvállalás nélkül a bizottság vállalásai igazából nem értékelhetőek. Kérem, hogy a tanácshoz is közvetítse ezt az üzenetet, és kérjük a választ is. Írásban szeretnénk a választ megkapni a ma este meg nem jelenő tanácstól. Köszönöm. Kevrendi úr, ez nem ügyrendi kérdés volt, hanem politikai kérdés, amiben az előbb szólt. Most a VOD jelentésre térünk, amelynek térje az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában. Még egy ügyrendi kérdés. Bart,